Okay, we finished earlier after the trade partnership and uh, Giacomino. And then... Ladies, gentlemen, colleagues. Jó Napot kívánok, kedves kollégák, kezdjük. 7 perccel elmúlt már 9 óra, és nagyon sok pont szerepel a napi rendünkön. Kezdjük el tehát az ülést a napi rend, de hát megkapták, azt javaslom, hogy legyen két módosítás. A 18 és a 24-es pont el marad. Egy következő ülésen tartjuk meg. 18 EU és Kína és kiírta a halasztást az előadó Mrs. de Sarnez. Ugyanez a 24-essel több éves pénzügyi keret. Kama úr a vélemény előadója kérésére. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy még úgy, hogy kihúztuk ezt a két pontot a napirendről, 24 pont lesz a napirenden az ülésen. Pascal Lamival is lesz egy eszmecsere, meghallgatás Degó kereskedelmi biztossal, és egy műhely munka és a koordinátorok ülése. Ezért nagyon szigorúan kell tartanunk az időt. A jegyzőkönyv januárról eljutott önökhöz, elfogadottnak tekintem, hogyha nincsen megjegyzés az ülés vége előtt. Mint azt megszoktuk, az ülést az interneten közvetítik. Természetesen az in kamera zárt ülés részt, a koordinátorok ülését. a dokumentumokat megkapták. Aki nek megjegyzése van, a titkársághoz fordulhat. Most akkor a lényegi pontokra jutva felhívták a figyelmemet, hogy egy új tagja van a szakbizottságnak, SND, Badia Kata asszony. az egyik legtöbb munkát végző szakbizottságba került a parlamentben. Nagy megtiszteltetés itt lenni. Az első lényegi pont a három oldalú tárgyalások jelenlegi állása. Azt hiszem itt a lényeg a külföldi beruházásokról szóló szabályozás. Itt én vagyok az előadó. Tegnap volt az ötödik háromadalú a tanács épületében. Jó hírre szolgálhatok. Hát csak óvatosan fogalmazok. Ez volt az első háromadalú tárgyalás a Dán elnökség alatt, és az első alkalom volt, hogy a tanács némi rugalmasságot mutatott, és szándékot, hogy előre lépjünk és kompromisszumot találjon a parlamenttel. Egy ajánlatot tettünk a magunk részéről néhány hete, és a tanács válasza most először nem volt elutasító. Tehát megegyeztünk abban, hogy megkérjük a bizottságot, hogy vegyen fel a kapcsolatot a tanácssal, és próbáljon meg egyensúlyt megállapítani a két fél között. És fogalmazom meg egy elfogadható kompromisszumos javaslatot. új háromadal tárgyalás várható, és óvatosan bizakodó vagyok, hogy esetleg sikerül pozitív fejleményt elérni ezen a téren. Hát már ideje. Ötödik pont a csoportok tevékenységének nyomon követése a monitoring csoportoké. Legutóbbi ülésünk óta több monitoring csoportot állítottunk fel, a Mercosurral kapcsolatban. Ott Jean-Luc Soster az előadó, aki most nincs itt, Közép-Amerika, Pablo Sauber, ő sincs itt, de úgy tudom, hogy korreja asszonyot tudja helyettesíteni. Öni a szó. Muchas gracias, señor presidente. Mm, buenos días. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok. Pablo Szálva képviselő nevében szólalok fel, aki megkért, hogy elmondjam ma, hogy mi történt tegnap a dél-amerikai nyomonkövetéssel kapcsolatban. Tegnap, 28-án összeült a nyomonkövető ö, csoport az INTA keretén belül, amelyik közép-amerikával foglalkozik Guatemala, Guatemalát, kereskedelmi képviselő, képviselő Honduras, Nicaragua, El Salvador és Panama ról van szó. Szalva úr. Lang úr, Lentfi nevében, és a különböző frakciók képviseltették magukat. Szalva úr elmondta, hogy kereskedelmi szempontból, politikai szempontból milyen fontos a megállapodás, kereskedelmi megállapodás köztünk és Közép-Amerika között aláhúzta a kereskedelmi aspektust, a fejlődési aspektust, fejlesztési aspektust, és ezzel egyetértetek a nagykövetek, például Kosztarikából, aki elmondta, hogy a stabilitást is ö, biztosít, és ö, ezt integrálni lehet a kapcsolatokba. A két szerződő fél kifejeztem a szándékát, hogy tartják az ütemtervet, és a lehető leggyorsabbi hatályban lépést szeretnének. A tanács májusban kell döntsön ahhoz, hogy a parlament ezt jóvá hagyja. A nagykövetek nem tértek rá a belső ratifikációs kérdésekre. Abban érdekeltek, hogy a negyedik cikk, negyedik rész, a kereskedelmi rész minél gyorsabban lépjen, akár csak átmenetileg is hatályba. jelezték, hogy ez egy teljes, egy globális megegyezés. Kereskedelmi szempontból a közvetlen befektetés teszi lehetővé, és megnyitja a piacokat. Azon dolgozunk, hogy jobb legyen a környezet a lehető legnagyobb mértékben aláhúztak, hogy mindkét régió számára előnyös a megállapodás. Ez az első biregionális megállapodás lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hadd mondjak valamit más monitoring grupról is, amely korábban állt fel, ahol fejlemények vannak az USA-val kapcsolatban én vagyok az előadó, találkoztam a, az amerikai kereskedelmi kamara EU-s képviseletével, és a monitoring csoport tagjai is jelen voltak. Ö, Bolíviával kapcsolatban pedig szintén van egy monitoring csapat, Hemus Scholz az előadója. Úgy hallottam, hogy Matrin Kazak kíván szólni a monitoring csoportról. Öni a szó. Köszönöm, kedves kollégák! Az első monitoring csoporti ülést EU-Japán ebben a hónapban tartottuk. Először szöveti kérdéseket tárgyaltunk, évente négyszer fogunk találkozni, és különböző érdekelteket bevonunk a japán nagy követségről, a japán iparból, japán civil társadalomból. Kollégánk a bizottságból tájékoztatott arról, hogy milyen fejlemények vannak, és hogy a parlament állásfoglalás lenne célszerű, hogy elfogadjon a 2012-es súcs előtt, amelyben kifejti, hogy a parlamentnek mi a véleménye, hogy az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodás mire terjedjen ki. Március végére várjunk az eredményt. Japán sürgeti, mert a 2011-es katasztrófa is sürgeti ezt a megállapodást. Mindenesetre különbség van a japán és az európai álláspont között, ez 2011 óta látjuk például a beszerzések, közbeszerzések terén. A plurilaterális beszerzési megállapodásról még folyik a tárgyalás. Arra számítunk, hogy folytatódik a monitoring csoport folytatódnak az ülései, és a fejleményeket továbbra is figyelemmel kísérjük. Elnök úgy tűnik ön számára, hogy pozitív kimenetelre lehet számítani? Megkérdeztük a bizottságot, hogy ők hogyan értékelik, és azt mondták, hogy mérsékelten optimisták Elnök, nagyon diplomatikus megfogalmazás. Köszönöm szépen, most akkor lássuk a hatos pontot. A keleti partnerség kereskedelmi szempontjai. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés a bizottságunknak. Előadónk Miloslav Ransdorf kollégánk az előadó, tehát az EU a legtöbb keleti partnere kereskedelmi megállapodásról tárgyal, ö, ö, amely megállapodások célja ö, felállítani kereskedelmi térségeket az EU és EME országok között. Megkapták a jelentéstervezetet, várom Miloslav Ransdorf kommentárjait. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy kicsit hosszabb a jelentés, mint általában, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés a kereskedelmi kapcsolataink alakulása szempontjából a keleti partnerekkel. El kell mondjam, hogy mert egyesek talán nem tudják, hogy a keleti partnerség hat országot jelent, Ukrajna, Belarus, Moldova, Grúzia, Azerbajdzsán. Ezek az országok nagyon különbözőek, és a gazdasági helyzetük is különböző. Az EU ö, megállapodás a keleti partnerekkel, társulási ö, megállapodás előkészítés alatt van, kivéve Belarusza. Majd el fogom később magyarázni a különbségeket a különböző államok között. Ezek a társulású megállapodások nagyon fontos kereskedelmi résszel bírnak. A fő cél létrehozni a nagy kiterjedésű szabad kereskedelmi térséget, ami nem csak a tarifákra terjed ki, hanem a szabályozásra is, az EU vívmányokra, közösségi vívmányokra, amely a nem tarifális akadályok lebontásához kell vezessem. Most pedig a keleti partnerség különböző államaival külön foglalkozunk. ami Ukrajnát illeti. A DCFT ö, tárgyalásokat ö, 2011 végén sikerült ö, befejezni. Ö, de a megállapodást nem sikerült megkötni. EU az EU ugyanis reagált az ukrán belső helyzet, politikai helyzetre. nem szabad a politikai nehézségek túlszaként odadobni a kereskedelmet. Én azt javaslom, hogy átmeneti alkalmazása legyen a DCFTA-nak. nagyobb prosperitást és stabilitást és prosperitást hozna Ukrajna számára a megállapodás. Óriási gazdasági potenciál van az EU számára. Legutóbb, amikor Ukrajnában jártam, óriási vállalatnál tettem látogatást Retroxban, rakétát gyártanak Hat van ezren dolgoztak, és most két ezren vannak. Ö, gyakorlatilag ö, nincsen termelési tervük. Ami Grúziát és Moldovát illeti. Nos, Grúzia és Moldova a múltban belekerült ezekbe a tárgyalásokba, a DCFT a tárgyalásokba. A következetekben ez folytatódni fog. Fontos, hogy ezek az országok továbbra is folytassák a szociális és gazdasági reformokat, hogy siker vezessenek minél gyorsabban a tárgyalások. Moldova problémája leginkább politikai. A területi integritás és az Orosz Föderáció 14. hadseregével való problémák nehezítik a helyzetet a területi integritás problémája azonban megmaradt. Ugyanez a helyzet Grúziával. A központi kormány csak az ország egyen részét, szívét ellenőrzi. Grúzia jelentősen előrelépett gazdaságában, például az energiaszektorban, mert hitelekhez jutottak. Például vízműveket építettek, és most már elektromosságot is villanyáramot exportálnak szomszédos országba. Ami Örményországot illeti, a tanács bejelentette a DCF a tárgyalások megkezdését, de csak azután, miután én elküldtem fordításra a jelentésemet. A jelentés megfelelő részeit ezért ki kell igazítani. Hiszen a helyzet megváltozott. Remélem, hogy kollégáim, tisztelt kollégáim a szakbizottságban fognak segíteni abban, hogy kiigazítsam kiigazítsuk néhány módosítóval. Nyitott vagyok a vitára ezen a területen, remélem, hogy a jelentésem így javulni fog. Szeretném kidomborítani, hogy december óta a bizottság arról értesített, hogy a DCFT tárgyalások Örményországgal nem vezethetnek gyors eredményre. Két hónappal később megnyitották a tárgyalásokat, anélkül, hogy bármilyen előzetes értesítést kapott volna az INTA szakbizottság. Remélem, hogy a jövőben az Európai Bizottság szolidáris lesz velünk, és megfelelő időben értesítik az Európai Parlamentet az erőfeszítéseikről. Megosztják velünk az erőfeszítéseiket, és így fontos fejleményeket figyelembe vehetjük a mi tevékenységünkben. Ami Azerbajdzsánt illeti, ez más, teljesen más helyzet, mert Azerbajdzsán adja a kaukázusi országok GDP-nek 70%-át. tehát a gazdasági teljesítmény szempontjából ezen országok között kiemelkedő szerepet tölt be. A gazdasági növekedése imponáló, az elmúlt években főként az olajszektor miatt. Történelmi megállapodást követően, amelyet az azerbajcsáni állam és a nagy olajcégek kötöttek, szinte megállíthatatlannak tűnik ez a növekedés. Jelentésemben arra ösztönzöm Azerbajdzsánt, hogy a gazdaságot diversifikálja, és a VTO tagság elnyerésére törekedjen. A DCFTA megkötése és fontos. Azt hiszem, hogy az ozeri gazdaság diversifikációja óriási lehetőségeket rejt, és ezért meg kell látniuk ezen téren az erőfeszítésnek. Belarus a legproblémásabb ország a jelentésünkben. Jól tudják, ismerik a politikai problémákat, az Európai Unió és Belarus között nem felhőtlen a kapcsolat. A politikai és gazdasági helyzet valóban kritikus. Meggyőződésem, hogy ez az elszigeteltség, relatív elszigeteltség eh, a jövőben nem lehet célra vezető, mert más gazdasági szereplők készen állnak arra, hogy Belarus területén aktívak legyenek, gondolok itt a kínaiakra és az arabokra, és így, hogyha gazdaságilag elszigeteljük magunkat Belarusztól, akkor megfosztjuk magunkat a belarusz gazdaságban rejlő lehetőségektől. És hogyha a objektívan tekintünk Belarusra, akkor láthatjuk, hogy viszonylag stabil partnerünk gazdasági, szociális, társadalmi szempontból. Javul például a gazdasági helyzet, és jobb a helyzet, mint Ukrajnában. Vannak nagy cégek, amelyek termelnek és exportálnak. A fizetési morál Belarusban kiváló, így tehát gazdaságilag stabil partnernek számít Fehér Oroszország. Ezért a javaslatom az, hogy Belarusban eh, aktívabban lépjünk fel, és ne folytassuk az elszigetelés politikáját. Hát csak azért sem, mert ezen gazdasági partnerségen keresztül hagyományos nyugat-európai elveket is előmozdíthatjuk, a piac átalakulását és a középosztály kialakulását elősegíthetjük Belarusban, amely stabilizáló, stabilizálhatja a civil társadalmat is, így célszerű és érdemes így eljárnunk, így nagyobb mértékben hozzájárultunk a társadalmi változások bekövetkeztéhez. A 2011-es alaptavaszt követően, kedves kollégák, a keleti partnerség országai a déli mediterrán országok árnyékában eh, el, fontosságban eltörpülnek, hiszen a média figyelme más irányba mozdult, délfele tolódott. Nem szabad azonban véleményem szerint megfeledkeznünk keleti partnereinkről. Hiba lenne, ha így tennénk, mert az Európai Unió keleti szomszédságának jóléte, stabilitása kulcsfontosságú az Unió számára. A módban, mert tapasztalhattuk, hogy ha elhanyagoljuk Európának ezt a részét, az nem vezet sok jóra. Kereskedelmi kapcsolatainkat meg kell erősíteni, a keleti partnerség országaival ezért tartom, hogy fontosnak. hogy megfelelő politikai aktivitás társuljon gazdasági céljainkhoz. Jelentéstervezetemben a legfontosabb kereskedelmi kérdésekkel mint próbáltam foglalkozni. Remélem, hogy ez az eszmecsere alapját képezheti. Most pedig most pedig várom az önök véleményét, hozzászólásait. Érdekes eh, és eh, vitát kiváltó gondolataikat. Köszönjük. Miloszláv. Jelentés tervezete hosszabb a megszokottnál. Nem lehet rövidre fogni az ember mondandóját, mikor ilyen fontos kérdésekről van szó. Ha már itt vagyunk, itt tartunk, akkor elmondanám, hogy az ukrán parlament egy képviselőjétől kaptam egy levelet ezen kérdéssel kapcsolatban, amit igen, elnézést elnök úr, kifelejtettem beszámolomból ezt a kérdést. Oleg Ilyesko, az ukrán parlament képviselője, a radikális párt elnöke, akinek tetszik a jelentés. Uh, Zalewski, kollega nincs közöttünk, George Kutas a szocialisták részéről viszont itt van, George, önél szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónknak, hogy kiváló munkát végzett. Lehet, hogy hosszabb lére eresztette a mondani valóját a szokottnál, de ez ebben az esetben azt hiszem, hogy jogos, hiszen mindenki a déli szomszédságra figyel az arab tavasz miatt, de én egyetértek Miloszlávval, nem szabad elfeledkeznünk keleti partnereinkről, együttműködésünk szálait szorosabbra kell fonni szomszédság politikánk eme keleti dimenziója nem szabad, hogy háttérbe szoruljon. Fontos cél kell, hogy legyen a szegénység elleni harc elősegítése, csak így biztosíthatjuk a, ennek a régiónak a stabilitását és a biztonságát. A demokratikus átalakulás ugyanis az életszínvonal növekedése nélkül elképzelhetetlen, ehhez kell egy erős civil társadalom, egy szabad sajtó és demokratikus intézmények. Ami a keleti partnerség kereskedelmi szempontjait illeti, nos, egyetértek azzal, amit Miloszláv mondott, mi szerint a civil társadalom roppant fontos szerepet játszhat eh, hosszú távon az átalakulásban. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy milyen fontos lehet a keleti partnereink számára az unió piacához való hozzáférés. Moldovát is említettük. A moldovai export 47%-a az Európai Unióba irányul, így tehát érthető, hogy mennyire fontos az unió ezen partnerünk számára. Arra is szeretnék rámutatni, amit a módosítóban is kifejtek majd, az az, hogy a fenntartható fejlődésre vonatkozó ö, fejezet mindenképpen szerepeljen a szabadkereskedelmi megállapodásokban a keleti partnereinkkel is. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani. Meggyőződésem, hogy ö, ö, hosszú távon meg kiváló jelentést tudunk majd Miroszlával előállítani. Köszönjük, George. Nem láttok több árnyékelőadót, folytassuk a többi képviselővel. Zöldek részéről valaki? Igen. Parancsolj, kollega, láttam én a kezed. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Mintha átnézett volna rajtam egy pillanatig, de nem itt vagyok. Igen, mert az árnyék előadókról beszéltem, te pedig nem vagy az, de megadtam neked a szót. Köszönöm Lambsdorff úr kiváló jelentést tett le az asztalunkra. Főként azt tetszik, hogy országokra bontotta. Ez hasznos így, fontos külön országonként kezelni a kérdést. A Belarus eh, fejezet eh, a legproblémásabb. Itt kell szembenéznünk a legtöbb kihívással ebben a régióban. Ezzel jó magam is egyetértek. A jelentés tervezet támogatja a két oldalú szabadkereskedelmi tárgyalásokat, hat ország esetéből ötben, ugyanakkor számunkra nem fekteti le egyértelműen, hogy mi a mérható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások célja. Nagyobb gazdasági integráció és szabályozási konvergencia meg említésre kerülnek, de semmi mércét nem találunk arra, hogy hogyan tudjuk az ez irányba történő javulást, haladást mérni, és hogyan fogjuk ezt az előrelépést értékelni, és ki fogja eldönteni, hogy elége a javulás az előrelépés, vagy sem, ahhoz, hogy valóban lezáruljanak a DCFTA tárgyalások. Az Európai Bizottság és a külügyi és biztonsági főképviselők közös nyilatkozata inspirálta ezt a jelentést, amit egyébként elolvastam ezt a nyilatkozatot, illetve közleményt, amelyben a működő demokrácia, az emberi jogok tisztelete és a jogállamiság, amelyek az unió partner ségi folyamatában alapvető pillérek. Ezt írja szó szerint ez a közös közlemény, tehát ez tűnik első számú ambíciónak. Mi volt a második? Szorosabb kapcsolatok kiépítése a civil társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, amely az első célt szolgálja. Ugyanakkor nem látok az előttünk fekvő jelentésben megfelelő mélységben okokat is arra, hogy a kettő hogyan függ össze, illetve eszközöket sem látok arra, hogy hogyan tudjuk értékelni az ez irányban történő elmozdulást, javulást, vagy esetleg romlást. El is mondanám ezen a ponton, hogy keleti partnereink esetében több országban olyan gazdasági struktúráról beszélhetünk, amelyet nulláról kell újraépíteni, annak érdekében, hogy az uniós piacok prioritásai jobban tükröződjenek és ezen országok integrációja finoman szólva is ambiciózus feladat, vagy célkitűzés, ehhez megfelelő forrásokra van szükség, hiszen pénz nélkül, mint tudjuk, nem megy ez a szerkezetváltás. Ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy tovább tudunk még alakítani, formálni ezen a jelentésen. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr. Köszönöm. Önt hallgatva eszem jutott, hogy a jelentés címe az, hogy a keleti partnerség kereskedelmi vonatkozásai, nem a külpolitikára koncentrálunk, tehát Idzikovska asszony az Európai Bizottság részéről itt van közöttünk. Good morning. Thank ah, you. yes. Thank you. Igen, elnök úr, itt vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a keleti partnerség kereskedelmi aspektusairól szóló jelentést, amely valóban átfogó, alapos dokumentum, és összefoglalja az előttünk álló kihívásokat a kereskedelem terén. A kereskedelem fontos összetevője a keleti partnerség programjának. Fontos szerepet játszik abban, hogy a keleti partnerség céljait elérjük. A politikai társulás és a gazdasági integráció ezek a célok. A DCFTA-kon, szabadkereskedelmi megállapodásokon keresztül keleti partnereinknek teljes torzió, torzításmentes piaci hozzáférést kínálunk az Európai Unió piacához, ami remélhetőleg segíti majd őket abban, hogy exportjuk erősödjön, vonzóvá váljanak a befektetők számára, és fenntartható növekedést alakítsanak ki. Mit kérünk cserébe? Reformokat, amelyek elengedhetetlenek ezen országok számára ahhoz, hogy a felkínált kedvezményes elbánást ki tudják használni. Az Európai Bizottság a keleti partnerség napirendje mellett elkötelezetten lép fel, folyamatosan dolgozunk ezen. 2011-ben ennek köszönhetően jelentős haladást értünk el e téren is. Az, az ukrán DCFT-t lezártuk, a tárgyalásokat, a szöveg finomítása, véglegesítése folyik, így tehát megszülethet az EU-Ukrajna mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás. A, azonban a DCFT szorosan összefügg a társulási megállapodással, ez azonban Ukrajnának politikai feltételeket kell teljesítenie. <clears throat> Úgy véljük, hogy az unió álláspontja téren koherens következetes kell, hogy legyen, hiszen szomszédainkkal szemben kereskedelmi politikában is az unió alapértékeit kell képviselnünk. Grúzia és Moldova ügyében annyit mondhatok, hogy megfelelő eh, haladást értek el a legfontosabb ajánlásaink végrehajtása terén, ahhoz, hogy elkezdődjenek a DCFTA tárgyalások. A tagállamok zöld utat adtak a bizottság ajánlása alapján, hogyha önök is jóváhagyásokat adják, akkor beindulhatnak a szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások. 2012-re intenzív tárgyalási programot tervezünk, négy tárgyalási fordulóval, de Hucht biztos úr éppen ott jár annak érdekében, hogy beinduljanak a tárgyalások. Az első forduló március végén kerülhet megrendezésre. Örményországra áttérve, elnök úr, Örményország lemaradásban van Moldova és Grúzia mögött. Szorosan együttműködünk Örményországgal 2011 végén sikerült előrelépnünk. Az örmény eh, kormány 2011 végére elérte a tervezett haladást. Február 17-én a tagállamok a bizottság ajánlása és beszámolója alapján úgy döntöttek, hogy a Örményországgal megkezdődhetnek a tárgyalások. A technikai előkészítés folyik jelenleg. Remélhetőleg idén, még idén elindulhatnak ezek a tárgyalások, még nem tudjuk ezek pontos menetrendjét. Ami a többi országot illeti, az uniós értékekhez és a való ragaszkodás és a WTO tagsága a legfontosabb állatok elmélyítésének ezen országokkal. Azerbajdzsánra és Belarusra gondolok. Azerbajdzsán jelenleg nem WTO tag, de mi is szeretnénk szorosabbra fonni az együttműködés szálait a társulási megállapodás kontextusában, ami Belaruszt illeti. Ez a feltétel, azaz a WTO tagság és az uniós értékek tiszteletben tartása is eh, alkalmazandó. A társulási megállapodás, hogy ezt önök is tudják, közös értékeken alapul, amely Belarus esetében jelenleg nem állapítható meg sajnálatos módon. Ami a legfontosabb ezen országok számára, mindjárt befejezem elnök úr, folyamatosan figyelemmel követjük a fejleményeket, és ennek tükrében fogunk majd a tárgyalásokra vonatkozó ajánlásokat tenni. Természetesen a tárgyalások állásáról önöknek is rendszeresen beszámolunk. Köszönöm. Kérem az előadót, hogy röviden foglalja össze a hallottakat, mert már csak pár percünk van, addig, amíg Pascal Lamy meg nem érkezik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tisztelt kollégák és a bizottság képviselőjének megjegyzéseit. Először is, ami a civil társadalom gondolatát illeti, Kutás és Taylor úr mindketten szóltak erről. Úgy gondolom, hogy ez a kulcs eleme a stratégiának. A civil társadalom megerősítése, a Kelet-Európa, azon a téren, hogy Kelet-Európa közeledjen az EU-hoz. Szerintem néhány módszer igen könnyedén megtehető, például segítjük a partnereket abban, hogy jobban működjön a közigazgatásuk, az igazgatásuk, az európai standardokat könnyen be lehet vezetni etéren ezekbe az országokba. Néhány szomszédos országban vannak gondok etéren, de ehhez is tud az EU pénzügyi támogatást adni, ami a közigazgatási struktúrák javítását illeti, ezt könnyen lehet javítani, és nem is kerül olyan sokba. Például a vállalkozó számára módszerek megerősítése, a könyvitel, számvitel modernebb módjainak bevezetése etéren a keleti partnerség országaiban nagyon sok helyen elmaradott állapotokat tapasztaltunk, és a szakértők ezen segíthetnének. Sok területen tudunk segíteni, de a fő eszköz az, hogyha a középosztályt segítjük, és szerintem a civil társadalom ezekben az országokban az a réteg, amely a kereskedelmi kapcsolatokba bevonható. Tárgyaltunk az emberi jogok kérdéséről is. Szerintem ez időigényes dolog. A különböző lépések megtételét illetően az első lépés a jogállamiság, ez megelőzi a civil társadalom létrehozását. Le tudná zárni, mondja az elnök. Köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy segítenek majd nekem abban, hogy kiigazítsam ezt a jelentést módosítások segítségével. Mert Örményország esetében viharos fejlemények tanúi vagyunk, de ez már a fordítás után történt, a jelentés fordítása után. Március 21 dél a módosítások leadásának határideje, hetes pontra áttérünk, erőforrás hatékony Európa. Ezt a véleményt az NV saját kezdeményezésű jelentéséhez készítettük. A vélemény előadója Salvatore Iacolino, akinek meg is adom a szót. Grazie, President. Köszönöm. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Már volt alkalmunk arra, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ezzel a dossziéval, amelyről most meg kell nyilatkoznunk. Annak idején véleményt készítettem egy fontos kérdésről, mégpedig az erőforrások hatékony felhasználásáról. Ez alapvető kérdés, és itt érdekes a fenntartható intelligens fejlődés, növekedés lehetőségeiről van szó, különböző technológiákról, amelyek segítik a versenyképességet a KKV-k számára, de nem csak kereskedelmi egyezmények segítségével. Az EU külügyi kapcsolatai során alapvető a különböző javak, szolgáltatások, áruk cseréjéről beszélni. Ez lehetővé teszi azt, hogy a környezet kapcsán kereskedelmi cseréket folytassunk a dohai tárgyalási ciklus segítségével is. A vámtarifális és nem tarifális akadályok leépítésével. Szóltunk a fenntarthatóságról, de vannak itt más opciók. Ami ezt a kérdést illeti, azt jelenti, hogy a kereskedelmi politikákat a környezetvédelmi szakpolitikákkal kell összehangolni, meg kell nézni a termelés költségeit, de magas normákat kell bevezetni a fogyasztás terén is, amelynek lépés kell tartania a valós igényekkel ezek az igények jelentősen változnak. Itt a különböző vám jellegű preferenciákkal is foglalkozni kell az ökológiai, környezetvédelmi szolgáltatások terén is. Ez hozzáadott értéket képvisel, főként a fejlődő országokkal való együttműködés keretében. Gondoljunk csak arra, hogy a 2020-as Európa stratégiája milyen ütemtervet irányzott elő. Nyitott vagyok az önök javaslatai előtt, a javítási szándékok előtt. Feltétlenül éljenek ezzel a lehetőséggel. Kedves kollégák, elnök úr, lesz még alkalmunk arra, hogy további megbeszéléseket folytassunk és egyeztessünk a tanácsal a bizottsággal. Kérdezem az árnyék jelentéstevőket. Kutás úr, nagyon kérem, hogy legyen rövid, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok kollégámnak a remek jelentéstervezethez. Bátorítanunk kell a kereskedelmet a környezetvédelmi termékek, szolgáltatások terén, ezzel a fenntartható fejlődést is segítjük, a fenntartható növekedést. A tisztességes kereskedelem az EU politikájának középpontjában található, éppen ezért üdvözlöm ezeket az ambiciózus javaslatokat, figyelembe véve a már érvényben lévő megállapodásokat. Az EU-nak globális rendszert kell létrehoznia ahhoz, hogy a globális erőforrásokat tisztességesen, igazságosan használja fel a WTO normáinak megfelelően. Mit tapasztalunk azonban most? Az elkötelezettségek, a WTO elkötelezettségek és a kiótói protokollon belül megállapított kötelezettségek között bizony nincs összhang. Ezért várom az önök gondolatait, és várakozással tekintek az együttműködéselébe. Katrin Bierdája szó. Köszönöm, elnök úr, én is megpróbálok rövid lenni. Üdvözlöm ezt a véleményt. Nagyon jó, és nagyon sok területre kiterjed. Az első bekezdésben az előadó elmondta, hogy ezt fenntartható lehet. Szerintem ezt egy kicsit erőteljesebben kellene fogalmazni. Mindenképpen legyen fenntartható, mert ha nem, akkor nincs kereskedelem. mindannyian szeretnénk az élelmiszerbiztonságról szerintem látni valamit ebben a szövegben, mert a nyersanyag kereskedelem nem csak az ásványokra terjed ki. A, tegnap érdekes projekt indult a jövőbeli élelmiszer biztonságról a VFO részéről, és szerintem ezt figyelemmel kell kísérni a kollégák. Azt is elmondták, hogy legyen fenntartható, méltányos, tisztességes a kereskedelem, és az EU normáit kövesse, mindazt, amit mi elvárunk a kereskedelemben nem szabad, hogy a kereskedelem megakadályozza a fejlődő országokat abban, hogy saját kereskedelmüket kialakítsák, fejleszék. Mi túl nagy hangsúlyt helyeztünk itt a nyersanyagokra. Várom azt is, hogy szerepeljenek itt új zöld technológiák. A nem vámjellegű területeket szeretnénk tovább fejleszteni, és a további kereskedelmi egyezményeket elősegíteni. Oda kell figyelnünk arra, hogy a vízumok és más kérdések akadályt jelentenek, főként a most kialakuló technológiák cseréje esetében. Az amerikaiak a DOD törvényben bizonyos dolgokat belefoglaltak, úgyhogy nekünk is hasonló dolgokat kellene előirányozni a kereskedelmi megállapodás során. Köszönöm szépen. Elnök Helmut Scholz, GUE részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is rövid igyekszem lenni. Catherine Börder megjegyzéseihez csatlakoznék azt mondta, hogy a méltányos tisztességes kereskedelem legyen fenntartható, mert különben nem tisztességes, ezt szeretném kiemelni, és ebből a szemszögből üdvözlöm az előadó jelentését, szerintem jó irányba mutat. Természetesen a problémák sokszor a részletekben vannak. Amikor például a környezetvédelmi vagy környezeti termékekről, szolgáltatásokról van szó, amelyek kereskedelem tárgyát képezik, figyelembe kell venni azt is, hogy milyen szociális helyzetben vannak azok a cégek, amelyek e, termékeket létrehozzák. Az olajipar, a, a napelem e, ipart a piac nagymértékben befolyásolja, például a Németországban, és éppen ezért tisztességes méltányos kereskedelemre kell törekedni ettéren is. A hármas bekezdésben a plusz 20-as tárgyalás sorozatról szeretnék szólni. Nairobiban most készítik elő a miniszterek a Nemzetközi Környezetvédelmi Unió keretében ezt a találkozót. A jövőben meg kell vizsgálnunk nem csak azt, amit már létrehoztunk, nem csak ezeket az egyezményeket. Az ötös bejegyzésben a monitoringgal kapcsolatosan az információ monitoringja terén legyen ez minden megállapodás része, amely, olyan megállapodásoké, amelyek környezetvédelmi szempontokra vonatkoznak. Meg kell érteni azt is, hogy össze kell kapcsolni a környezeti és szociális kérdéseket. Hogyha a, ezen termékek fogyasztói és előállítói nem veszik figyelembe a szociális realitásokat és a konkrét feltételeket, akkor bizony a fenntarthatóság szempontját nem követjük. A vállalatok szociális felelősségéről is beszélni kell e pont keretében. Végül pedig nagyon örülnék, hogyha követhetnénk a további együttműködést ettéren. A előadóval szívesen együttműködök végül is, Riftelen. Köszönöm. Gello kollega a zöld árnyék jelentéstevő, de örülök, hogy a jegyzetei alapján én beszélhetek. Folytassam? Igen, a véleménytervezet szinte kizárólag arra összpontosít, hogy a globális piacokat meg kell nyitni a környezeti szolgáltatások és termékek előtt. Az előadó megérti, hogy a, az EU export előtt kell megnyitni a piacokat, de amit hiányzik, az a kereskedelem másik fele, az import rész. Az EU a leginkább függ az energiaforrásoktól a világon, és az erőforrás hatékony Európa felé kívánunk haladni. Ez azt jelenti, hogy egy intelligens, egész euróra kiható ipari politikára van szükség. Mások szóltak arról, hogy a fenntarthatóság milyen fontos. Úgy gondoljuk, hogy szét kell választani a gazdasági növekedést az erőforrások fokozott felhasználásától, csökkenteni a fogyasztást, a hulladék termelést és az újrafelhasználást, újrahasznosítást kell szorgalmazni, és fokozottabb, jobb minőségi normákat bevezetni. Szívesen dolgozom együtt az előadóval, néhány gondolatot tetéren belevennék a, például az EU kereskedelmi megállapodásait, a partnerek szuverenitását, az EU szabályozását a GSP terén, és a fenntartható kereskedelem szorgalmazását harmadik országokkal. A másik pedig a szociális, környezeti és munka vállalói standardok nagyon alacsonyak ezekben az országokban, figyelembe véve összehasonlítva az EU-val. De tudom, hogy kereskedelmi bizottságban vagyunk most, elnök úr, de nem lehet eh, itt eh, össze nem egyeztetni ezeket a kérdéseket. A felelős kereskedelem bizonyos felelősségvállalással is jár. Ennyi. Maria kolléganő, Köszönöm. Szerettem volna megkérdezni, hogy nagyon-nagyon meleg van itt. Éppen a fenntarthatóságról beszélünk, az erőforrások hatékony felhasználásáról. Lehetne kevésbé fűteni itt? Igen, az biztos, hogy nagyon meleg van itt, mondja az elnök. Kérem a szolgálatokat, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával nagyon röviden meghallgatjuk a bizottságot, Baszmans urat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is. Valóban üdvözöljük a véleménytervezetet és az összesített megjegyzés. Nagyon jó vita volt, köszönöm. Mint már elhangzott, a lakosság számának növekedése még nagyobb nyomást gyakorol majd az erőforrások felhasználására, és egyre nagyobb gondunk lesz azzal, hogy hiányban, hiány lesz az erőforrások terén. Itt a mi szakpolitikánkat kereskedelem terén is meg kell változtatni. Környezeti termékek, szolgáltatások, erről szó volt a multilaterális oldalról, Figyelembe kell vennünk szerintünk azt is, hogy az erőforrás hatékonyság nem csak egy bizonyos kereskedelmi, ipari lehetőségre vonatkozik egy ágazatra vagy szektorra, hanem ez az egész ipart és az egész társadalmat érinti. Ami a nemzetközi kérdéseket illeti, a Rio Plus 20-ról szeretnénk referenciát látni a szövegben. Most csak ennyit mondanék. Köszönöm. Jakolino kollégának van-e záró megjegyzése? Igen, köszönöm elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam a különböző felszólalásokat, köszönöm a megjegyzéseket, ezekkel számot fogok vetni akkor, amikor véglegesen elkészítem ezt az anyagot, ennek a dosszénak a prioritásait. Ez olyan dosszé, olyan ügy, amely esetében szerintem a kollégák meglehetősen egy véleményen vannak. A módosításokat március 8-ig kell leadni, majd pedig a szakbizottságban a szavazás március 27-én lesz, csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök úr. Módosítások leadásának határideje március 8-12 óra. Köszönöm, most pedig a nyolcas pontra szeretnék áttérni. Pascal Lamy már itt van, üdvözlöm ismét ebben a szakbizottságban. Engedje meg, hogy elmondjam, hogy a 8. Genfi miniszteri konferencia után érkezett hozzánk. Nem akarok provokatív lenni, de szeretném elmondani, hogy itt a dohai fordulóval kapcsolatos kérdéseket tárgyaltuk meg Genfben, vagyis a szabály kidolgozási képessége a vto nak meglehetősen befagyasztódott? Mit tudna tenni azért, hogy a holtportról ki tudjunk mozdulni? Öné a szó, Pascal. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig öröm számomra, hogyha önök között lehetek újra. Megpróbálok válaszolni a kérdésére, és tágabb szövegösszefüggésbe helyezem. Óriási változások vannak ugyanis a világban az utóbbi időben. Természetesen megjelent sok fejlődő ország, nagyon aktív részvevője a kereskedelemnek, a világgazdaságban, és fejlesztési támogatás nyújtásában. Kiigazítás történt, miközben burjánoznak a növekedési modellek az utóbbi évtizedben. Tudjuk, hogy a világ növekedés üteme lassul. Minden ország alternatív növekedési forrást kereszt, amely fenntarthatóbb és munkahelyteremtő. Az is látjuk, és ez kihat a világkereskedelem színpadára, hogy megpróbálják a gazdaság egy részét, a pénzügyi szektort szabályozni, amely nagyon alul szabályozott volt, és ez vezetett a 2008-as válsághoz. Nos, ezek az alapvető változások kihatnak a világkereskedelmi szervezet rendszerére, a WTO rendszerére. Egyre több szereplővel kell számolnunk, és hogyha megnézzük azt, amit a VTO törvényhozási funkciójának nevezett, ami csak az egyik funkciója, de funkciója, akkor azt látjuk a Doha fejlesztési tervben, hogy meg kell találni a jogok és kötelezettségek megfelelő egyensúlyát a fejlett és fejlődő tagok között. Olyan egyensúlyt, ami mindenkinek megfelel. Ez az alapja a jelenlegi körnek, amely elvezet oda, amire mindjárt visszatérek, hogy új alternatív megközelítést találjunk addig is, amíg az új nagy csomag megszületik, addig is lehessenek kiegészítások, addig is sok ö, szegény VTO tagnál azt tapasztaljuk, hogy a kereskedelmet ö, a fejlesztésre használja, és erre különösen oda kell figyeljen a VTO. Biztosítanunk kell, hogy a válság nem csökkenti közös felelősség vállalásunkat, hogy a legszegényebb országokat segítjük a kereskedelmi kapacitás bővítésében. Az EU plusz a tagállamok jól teljesítenek ebben, a kötelezettségeiknek eleget tesznek. A bizottság legújabb közleményében, amely a kereskedelemről, növekedésről és fejlesztésről szól, ezt meg is állapítja. Maga a kereskedelem is változik. Miért? Azért, mert a kereskedelem egyre inkább az átfogó értékláncról szól, arról, hogy az importi, importált inputhoz hozzáadott értéket teszünk hozzá. E, ezzel a foglalkoztatást is segítjük. Meg kell természetesen vizsgálni, hogy hogyan mérjük a kereskedelmet. Még mindig az áramlásokat mérjük, az importot, az exportot, amikor átlépnek egy határt pedig ez nagyon keveset árul el arról, hogy a kereskedelem mennyire járul hozzá a növekedéshez, a foglalkoztáshoz, vagy a szegénység csökkentéséhez. És ez egy nagyon torsz képet ad a bilaterális kereskedelmi egyensúly hiányról. A 21. században nem lehet továbbra is így mérni 19. századi eszközökkel a kereskedelmet hozadott értékben kell elkezdenünk mérni a kereskedelmet. Ezért egy kezdeményezést hoztam, amelyet Made in the World névvel láttunk el, együtt az OECD-vel, az Eurostat együttműködésével, az USA Nemzeti Kereskedelmi Bizottságával és a japán val együtt. Így a politikai döntéshozók és az üzleti világ is új eszközzel fog rendelkezni, és pontosabb képet kap arról, hogy a kereskedelem hogyan hat ki a fejlődésre és a növekedésre. Ez az átfogó értéklánc eh, lehetővé teszi, hogy, sőt szükségesé teszi, hogy másként nézzük a protekcionizmust protekcionizmus egyesek számára vonzó, de a, az átfogó értéklánc más világításba helyezi. Kiderül, hogy sokba kerül, és rossz szolgálatot tesznek maguknak, akik ezt alkalmazzák, maguk alatt vágják a fát. A protekcionizmus, mint már sejtettük a múltban, nem véd azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok a bilaterális kereskedelmi ö, megállapodás. A multilaterális kereskedelmi nyitás mindig együtt élt a bilaterális és regionális kezdeményezésekkel. E, hagyományosan a tarifákra koncentráltak. Itt egy komoly probléma van minél több ilyen megállapodás van, annál inkább arra kezdem tenni, hogy a tarifa csökken, ami jó hír. Nos, mit ö, tapasztalunk? Az, hogy a bilaterális ö, megállapodások egyre szabályozottabbak. Komoly a veszély, hogy másként alakul a világkereskedelem szabályozása régiónként. Ezt tapasztaljuk a világkereskedelmi jelentésben, amelyet tavaly adtunk ki. És azt hiszem, rossz hír ez a gazdasági élet szereplőinek. Ez azt jelenti, hogy egyre drágább és nem olcsóbb lesz a kereskedelem. Egyre inkább azt tapaljuk, hogy a világkereskedelem szabályozása bilaterális vagy regionális megállapodások tárgya, és nem multilaterális téren történik, ahogy ezt a WTO szintjén lehetne tenni. Ez a globális rendszert gyengíti. Ezt a globális rendszert pedig 1947 óta építjük. Ez nem jó hír egyik tagnak se, akár kicsi, akár nagy. A kicsiknek még rosszabb hír, mint a nagyoknak. Ebben a helyzetben a VTO tagjai, önök is meg kell vizsgálják, hogy mik a tényleges akadályai ma a kereskedelemnek. Közelebbről meg kell vizsgálni a nem tarifális akadályokat, a szolgáltatásokat, mivel nagyon sok integrált a gyártással vagy a mezőgazdasággal. Meg kellett tartani ezeket a szabványokat, és külön alrendszereket kell alkossanak. Nemzetközi szabványok kellenek, vagy alacsonyabb szintűek. Ezért úgy döntöttem, hogy egy multi-stakeholder konferenciát hívok össze, amelynek illetve bizottságot hívok életre, amelynek az összetételét ö, nem sokára ö, nyilvánosra teszem. Rátérve kérdésére, elnök úr, ö, múlt decemberi miniszteri találkozónkon nem úgy tűnt, hogy áttörés lenne A miniszterek világos jelet adtak ö, arról, hogy a 2012-es évet nem szabad elvesztegetni. Több olyan terület van a Doha ütemtervben, ahol még idén eredményt el lehet érni nagyon fontos, konkrét eredményeket lehetne elérni, mint például megállapodás a kereskedelem megkönnyítéséről. Ez a Doha körnek az egyik része, amelyet elfogadtak a tagok, hogy át kell tekinteni, és új egyensúlyt kell találni. Ez a fő vizsgálati kérdés egyelőre a Genfi tárgyalóasztalnál. a DDA tárgyalásokon kívül további VTO projektek is vannak, a társulásokra gondolok, Szerbia, Kazasztán és Laos. Nagyon előre haladottak a tárgyalások, rövidesen le lehet zárni őket. Van egy monitoring és felügyeleti ütemtervünk is, amely jól teljesít a válság alatt, és segíti a VTO tagok tevékenységét. Tudjuk, hogy bármilyen hatékony a monitoring és felügyeleti rendszer erősítendő. Természetesen vannak olyan területek, ahol előrelépés tapasztalható, például a közbeszerzések, és azzal kapcsolatban, hogy Kína hogyan lehetne az első feltörekvő ország, amely a közbeszerzési megállapodáshoz csatlakozik. A multilaterális megközelítés nem éppen könnyű időket él meg. a tagjaink nehezen dolgoznak együtt multilaterális keretben a jelenlegi kereskedelmi akadályok lebontásában. Az ENSZ-ben is ö, ugyanígy nehezen állapodnak meg az üvegház hatás gázok kibocsátásának csökkentéséről. A kettő párahuzamosan halad. Nos, az az egyszerű üzenetem a beszédem végén az, hogy jól el kell gondolkoznunk, mielőtt gyengítjük azt a rendszert, amelyet nagyon nehezen, de hatékonyan felépítettünk az évek során. Hogyha azt akarjuk, hogy a globális kereskedelmi rendszer működjék, akkor minden tagnak készen kell állnia ahhoz, hogy ehhez hozzájáruljon. Szerintem ezt megéri megtenni. A multilaterális megközelítés a leghatékonyabb megközelítés és a legméltányosabb a kereskedelemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ö, nem megdöbbentő, hogy sokan kértek szót. Egy óránk van a teljes gyakorlatra, beindítom az órát, és kérem, hogy ö, tömören fogalmazzanak. Kezdjük Daniel Kasparival, EPP. Köszönöm szépen. Örülök, hogy Ö, Lami úr eljött közénk, de ez rossz jel is. Ez azt jelenti, hogy sok ideje van, elég ideje, hogy eljöjjön hozzánk. Én örültem volna annak, hogyha olyan ö, ö, teli van a naptára, hogy nincs ideje eljönni közénk. Ö, Két elem érdekelne különösen. Az egyik a nemzetközi kereskedelmi politika. Figyelembe kell itt venni más politikákat, több cél kell követni az emberi jogokat, a környezeti szabványokat, stb. Az a benyomásom, hogy a VTO-ra egy túl sok munka vár. Szeretném tudni, hogyan működnek együtt más szervezetekkel, az ilóval a nemzeti Környezetvédelmi szervezettel, emberjogi szervezetekkel. Úgy gondolja, hogy ezen ügyekben a motoritárs tárgyalások során zsákutcába jutottunk, vagy úgy gondolják, gondolja, hogy a WTO a 2012-es évet fel tudja használni arra, hogy előre lépjen minden kérdésben, és intenzív dialógus folytat más szervezetekkel talán egyes mechanizmusokat jól felett használ, amelyek jól működnek eddig. Például a jogvita rendezési díj mechanizmust és ezt más szervezetekben is meg tudnánk honosítani, hogy önöknek kevesebb feladata legyen. Második kérdés, a protekcionális kérdése kitért erre. Nagyon nagy aggodalommal tölt el, hogy a WTO egyre több tagja a WTO elveivel ellentétesen jár el. Például Brazília intézkedései. Megértem, de ö, nagyon nehéz elfogadni. Akinek bejelentették, hogy egyes régióikat kínai járművekkel kívánják felszerelni. Ez már protekcionizmus. A kör kudarca után úgy gondolja, hogy a VTO elég erős hangot tud hallatni a feltörekvő országok körében és a tagjai körében, hogy figyelembe vegyék, tiszteletben tartják a szabályokat esetleg 2012-ben kezdeményezéseket lehetne hozni, hogy meghatározzák, hogy mely tagok tartják tiszteletben a szabályokat, és melyek nem. Hadd mondjam el, különösen aggódom egy valamiatt. A VTO számomra mindig is ö, olyan szervezet volt, amely ö, kell, hogy terjeszkedjék. Egyre több tagja kell legyen. Nem szeretném, hogy a VTO gyengüljön a VTO erősödjék meg, amely nemzetközi szinten kötelező érvényű szabályokat kell hozzon. Sajnos most egyfajta légüres térben van, és szerepe gyengült. Mi a vélemény erről? Tizenkértek szót, kérek mindenkit, hogy fogják rövidre. Bernd Langer a szocialisták részéről a következő. Köszönöm, elnök úr. Lámi úr, főigazgató úr, két fontos kérdést szeretnék érinteni. Említette a globális szabályozást, a globális szabályokat, dicsérve ezeket. Én mondjuk az olasz textilipari munkásokra, dolgozókra gondolok, vagy a német autóipari munkásokra. Hogyha ezeknek az embereknek azt mondom, hogy nos, vannak bizonyos problémák, amelyeket globális szinten fogunk szabályozni, és ettől majd biztosabbá válik a munkahelyetek. Nem hiszem, hogy meg lesznek győzve az érveim által. Úgy vélem, hogy ha konkrét ágazatokra vonatkozó szabályokra beszélünk, akkor talán ö, jobban hinnének nekünk. De hogyan tudunk újabb ö, lendületet adni a globális szabályozásnak? Igazából az a fontos, hogy mi is tettünk valamit, de az igazából az a fontos, hogy önök mit tudnak tenni a WTO szintjén. az el, mi folyik ez ügyben? Volt egy másik terület a protekcionizmus, amit Kasperi kollega is említett. Ez óriási kihívást jelent számunkra számos területen. Azok az eljárások, amelyeket eh, alkalmazni kell ezen a téren, roppant, bonyolultak, összetettek. A VTO talán jobban kihasználhatná a rendelkezésre álló eljárásokat annak érdekében, hogy biztosak lehessünk benne, hogy a protekcionizmusnak semmi köze a WTO-hoz. Köszönjük Gyerde asszony az a liberálisok részéről. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy ellátogatott közénk. Nagyon érdekes, eh, amit mondott, eh, hogy eh, hogyan állnak át 20-21. századra. A GSP változásai fontosak erre vonatkozó módosítás tekintetében elmondanám, hogy a humán fejlődési indexet lehetne használni. az Európai Bizottság azt mondja, hogy a HDI, a Human Development Indexet nem követik, nem fogadják el nemzetközi szinten, de a WTO enabling záradékának egyoldalú preferenciára alkalmazható lenne, tehát a WTO-ra mutat az Európai Bizottság, mi szerint a WTO nem hajlandó a gazdasági kritériumokon kívül más indexeket is alkalmazni, amikor tarifális preferenciákat állapít meg. Érdemes lenne ezt végig gondolni, hiszen ebben a bizottságban megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy fenntartható és igazságos legyen a kereskedelem Európa részéről, de nem mindegy, hogy milyen kritériumok alapján hozunk döntéseket. Szerintem a HD, a Human Development Index felhasználása célra vezető lehetne. Köszönöm, a zöldek következnek. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok. Lámi úr, köszönöm, hogy eljött. Nagyon tetszett nekem a Made in World referencia, és elképzelhető, hogy ennek sikere lesz a francia elnökválasztási kampány során. Ön beszámolt arról, hogy a multilateralizmus válságban van, és az államok vagy a regionális csoportok ma nem tudják felfogni, hogy milyen is igazából ma a kereskedelem. Szeretném megfordítani, megfordítani ezt a problémakört, és megbeszélni önnel, hogy milyen legyen az európai hozzáállás. A multilaterális keret a legjobb, de látjuk, hogy ez kudarcot vallott, akkor mi legyen az európai hozzáállás. Az utódaira nem akarok kritikusan tekinteni, de ma az EU-ban nem tudjuk igazán megtalálni az EU helyét a világkereskedelemben. Amikor annak idején ön biztos volt, akkor erőteljes liberalizációs menetrendet követett, de az EU intézményekben elgondolkodtak a kollektív preferenciákról is, és arról, hogy mi legyen a kereskedelem realitása és dimenziója. Ma az európai menetrend alapvetően a szabadkereskedelem bilaterális kereskedelme elképzelhető, hogy a az elmélkedések során a tagállami vitákat is figyelembe veszik. Bert Lang szólt erről, de Ma például a közbeszerzésekről vita van a tagállamokban. A közbeszerzés, mivel a tarifális akadályok igazán nem képesek arra, hogy a kereskedelmet irányítsák, a közbeszerzés nem az ipari politika eszköze. Például a helyi dolgok bevétele a közbeszerzésbe, a helyi elem ez nem képzelhető el? Kanada, Japán másképpen látja ezeket a dolgokat. A zöld gazdaság és egyéb szektorok terén a helyi elemet is figyelembe kellene venni, a területeket újraiparosítani, és ez nem mások ellen irányulna, mások érdek ellen, hanem a helyi foglalkoztatás segíteni elő. Utolsó megjegyzésem, ha megengedik Ön eh, szólt a multilateralizmus fontosságáról. Ebből a szempontból szerintem Európa mindig kereste a nemzetközi szabályokat, multilaterális szinten elmi szociális elemeket bele akarta venni a kereskedelembe. De látjuk, hogy a multilateralizmus kudarcot vallott, és hogyha más kereskedelmi partnerek nem tesznek erőfeszítéseket, akkor az EU a kereskedelmi szabályokba belevehetné a multilateralizmust, ami közben kudarcot vallott a CO2-re gondolok, a szakszervezeti gyülekezeti szabadságra. Ez talán feltétele lehetne az EU részéről a kereskedelemnek, akkor, hogyha mások erre nem figyelnek oda. Köszönöm. Robert Sturdy, konzervatívok. Köszönöm, elnök úr. Pascal, üdvözöllek, jó, hogy megint itt vagy közöttünk. Az amerikai nagykövet Plunkett itt járt egy eh, pár héttel ezelőtt, és azt mondta, hogy alulról fölfele építkező megközelítése jó, Érdekes ezt egy amerikai szájból hallani, aki igencsak dominánsak a WTO tárgyalásokban. A plurilaterális megállapodásokról beszélt, a stagnáló multilateralizmus alternatívája. Szerintünk a multilateralizmus jobb, mint bármi más, de mi az ön véleménye, mi a te véleményed arról, hogy a globális kereskedelem beindítása, újraindítása hogyan mehet? a csendes óceáni országokkal csoportként tárgya az amerikai fél, érdekes ebből a tekintetből vizsgálja ezt a kérdést. Oroszország videó tagságával kapcsolatban komoly aggodalmak vannak sokak fejében. Korábban sokszor jártál már itt, rendszeresen beszámolsz a WTO munkájáról. Nem lenne érdemes a WTO-nak nem csak Oroszországról, hanem az új tak felvételi kérelmekről eh, éves jelentést készíteni, hogy valóban <clears throat> a WTO szabályokat az újonnan felvettek eh, teljesítik-e, vagy a felvételre várók. Oroszország például az európai hús eh, exportot tiltólistára vette, Érdekes módon ezt a betegséget a kulancsok terjesztik, nem a hús. Érdekes lenne, hogy az oroszok hogyan indokolják a húsembargójukat. Itt alapvetően mindig arról van szó, hogy hogyan értelmezzük a szabályt, milyen szellemben alkalmazzuk a szabályokat. És köszönöm még egyszer, hogy itt vagy újra, nagyon becsüljük a rendszeres megjelenésedet. Köszönjük, Robert! Helmut Scholz a GUE frakció nevében következik. möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen, dass... Köszönöm. Én is szeretnék Lámi úrnak köszönetet mondani, hogy időt szakít arra, hogy rendszeresen ellátogasson Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságunkba. A multilaterális, többoldalú kereskedelem nyilván szívünkhez közel álló kérdés a fejlődő és fellendülő országok 21. századi multilaterális kereskedelemre számítanak. A kérdés a következő. Úgy tűnik, hogy a a plurilateralizmus felé mozdul el a multilateralizmus hátrányára. Ez mit jelenthet a hosszú távon? Kína, India szerepe a nemzetközi kereskedelemben megkérdőjelezhetetlen rengetegen. A világ lakosságának óriási százalékát ölelik fel ezek az országok, soha nem lesz itt, vagy legalábbis az előre látható időben nem lesz az életszínvonaluk közelében sem az amerikainak vagy az európainak felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a kereskedelem e, azt garantálja, hogy a világ lakosságára négy hetede, e, nem beszélve mondjuk az afrikaiakról, és így tovább ugyanolyan életszínvonalat, vagy és hasonló életszínvonalat jogokat élvezenek, mint mi. Szerintünk a WTO-nak a fenntartható szociális orientációjú és környezetbarát szervezetként kell újra gondolnia magát. Egy új arculatot kell kialakítania, egy igazi VTO arculatváltásra eh, van szó. A belső VTO reformok ez irányba mutatnak, valami újat várhatunk, mondjuk Brazíliával, a nyolc, a nyolc miniszteri konferencia a szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok átdolgozása terén, hogyan állnak a dolgok, hogyan, mi lesz a jövő, például az agrár szabályok tekintetében további liberalizáció várható-e, és ha igen, ez hogyan illeszkedik az ön munkájába, amikor az Európai Bizottság tagjaként azt mondta, hogy a mezőgazdaság az nem csak az agrártermelésről szól, hanem sokkal több. Ezért Kaspari úrhoz csatlakozva, jó magam is kérdezem öntől, mit gondol a többi szervezettel, mondjuk a FAO-val folytatott együttműködésről, vagy az EURES-szel folytatott együttműködésről, hogyan látja az önök szerepét, hogyan lehet előrelépni. Köszönjük, mondja az elnök. Lépjünk tovább. Mostantól másfél perces hozzászólási eh, időlimitet létetek életbe. Lucia Andrekiene a néppárt nevében. Uh, Köszönöm. Lemi úr. Azerbajdzsán és Kína. Az Azerbajdzsán és a WTO tagság kérdésével kapcsolatban. Azerbajdzsán megpróbál 97 óta próbál a WTO-hoz csatlakozni, előrelépés csak uh, kevés történt, Pat helyzet alakult ki, ön hogyan látja Azerbajdzsán WTO tagságát, mit várhatunk a közeljövőben? Következő, Kína és a WTO, roppant bonyolult kérdés. E, nyilván külön figyelmet érdemel Kína, reformokra van szükség. Hogyan látja a helyzetet, a dolgok állását ez ügyben? Köszönjük, Jürglás Fried, a szocialisták nevében parancsoljon, kollega. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm, Elnök úr. Főtitkár úr, lenne pár keresetlen kérdésem. Először is. Az a benyomásom, hogy a VTO, a dohai tárgyalások tükrében nem sok sikerrel járt. Általában ez az emberek benyomása. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a VTO szerkezeti felépítéseivel van a hiba. Illetve a tárgyalási elvek is eh, aláásták a korábbi sikereket. Ön szerint, Lámi úr, a VTO rendszere, miszerint minden országnak egy szavazata van, függetlenül attól, hogy mekkora méretű, eh, parlamentek, civil szervezetek bevonása nélküli szavazati rendszer fenntartható a jövőben? Sikerrel járhat egy ilyen rendszer, vagy esetleg eh, lehetne ezt módosítani, finomítani? Második kérdésem. Scholz úr utalt a plurilateralizmusra. Az akta megállapodás, amely egy külkereskedelmi jellegű megállapodás, pont ilyen. És ettként éppen eléggé vitatott az Európai Unión belül. A wto kívül ilyen ö, plurilaterális megállapodásokat köthetünk? illetve eh, a VTO elveknek eh, ellentmondan egy ilyen megállapodás? Köszönöm, Maria Babia, a szocialisták részéről. Muchas gracias, señor Lamy. Köszönöm. Elnök úr, Lámi úr, köszönöm, hogy ismét ellátogatott közénk, és állja a záporozó kérdéseket. mindig sok érdekes dolgot hallunk öntől, amely részben tanulságos, részben aggasztó. A VTO átalakulása, arculatváltása tekintetében a tagok, a kormányok, az érintett felek is változtatnak, változik a gondolkodás, mondjuk ez nem igazából önhöz intézett kérdés, inkább a véleményére lennék kíváncsi, mit mondhatunk az európai iparnak, termelőknek, hiszen az eddig használt elveket már nem használhatjuk, a dolgok irtozatosan gyorsan változnak. Hosszú távon mire számíthatnak, mire van szükség oktatásra, képzésre, kutatásra, innovációra? Mit mondhatunk nekik az Európai Unió határain kívül kell kereskedelmi lehetőségeket találniuk, hiszen jelenleg az unió belül válság van. Mit mondhatunk nekik? Köszönjük, mondja az elnök. Josef András, szintén a szocialisták részéről. Gracias, presidente. Gracias, señor. Köszönöm, elnök úr. Lámi úr. De jó, hogy itt van ismét közöttünk, és megpróbál rávilágítani a világkereskedelem helyzetének állására. Valóban változnak a dolgok, de ezzel kapcsolatban lenne is egy konkrét kérdésem. Halászati politikáért vagyok én e, felelős, így a halászati e, szubvenciókkal kapcsolatos a kérdésem. A dohai forduló hogyan áll a tárgyalások, hogyan állnak Kína, Japán, Amerika az érintett szereplők. Köszönöm a hozzászólók listáját, lezárom, most pedig Kam Kamen úr a konzervatívok részéről. Köszönöm, elnök úr, Lemi úr időszakít ránk. Mi jobban örülnénk, hogyha a tárgyalóasztalnál ülne, és nem itt közöttünk, de azért az is jó, hogy itt van. Kérdésem a következő. A VTO átalakulása. A tárgyalók, politikusok világszerte azt mondják, hogy igen, szeretjük a multilateralizmus gondolatát, de nem nagyon tűnik működő képesnek, ezért két oldalú megállapodásokkal próbáljuk betömni a lyukakat. Talán érdemes lenne a WTO-nak egy ágazati megközelítést alkalmaznia, hiszen sokszor az a probléma, hogy az agrárkérdések miatt akadnak meg a tárgyalások, mondjuk a teljes megállapodás ami miatt állnak az ipari kérdések, ami eh, miatt állnak a szolgáltatási kérdések. Ugandában például a szolgáltatások adják a GDP több mint 50%-át. Hogyha eh, padhelyzet alakul ki, nem lehetne mondjuk csak egy szolgáltatási megállapodást eh, létrehozni, amíg padhelyzet van a többi területen? Ez mindenkinek jó lenne. Elnézést mondja az elnök Zalewski úr, hát nem láttam, ő az utolsó hozzászól az EPP nevében. Köszönöm, elnök úr. Főigazgató úr, egy rövid kérdésem lenne önhöz. Azzal kapcsolatban, hogy az orosz, kazak és eh, egyéb országok közötti vámúnió ön szerint jelent veszélyt a WTO szabályok alkalmazására? Figyelembe véve azt a tényt, hogy a belarusz-orosz kazak vámunió tagjai közül nem mindenki VTO tag. Nem tudják így megkerülni a VTO szabályokat esetleg? Második kérdésem, lát arra lehetőséget, hogy Belaruszt a VTO-ba egyszer majd felvegyék? Köszönöm. Pascal Ami, Pascal Lamy, nagyon sok kérdést tettek fel önnek. Rövid válaszok lesznek. 15 perc elegendő? kérdezi az elnök. Természetesen sorra veszem Kaspari úr kérdése. A pluridisziplinális megközelítés együttműködés más szigetekkel a globális kormányzás szigetvilágában. Igen, ezt teszük én is ezt teszem, amióta ezen a poszton vagyok. Az ILO-val, az ENSZ környezeti programjával, az Egészségügyi Világszervezettel, a VFO-val, mezőgazdaság és ugye ENSZ szervezettel, ami pedig az országokat illeti különböző eljárások, párbeszédek, kommunikációs csatornák, amelyek működnek a különböző nemzetközi szervezetekkel, az ILO-val, például környezet kérdésében, az élelmiszer ügyek kérdésében közös tanulmányt indítottunk. Én az ENSZ rendszer vezető rendszerében helyet kaptam, és az élelmiszerválság idején is együttműködtünk. Az együttműködés hídjait felállítottuk, felépítettük, de mindegyik szervezetnek sajátos mandátuma van, és tagjai irányítják. Az a fogalom, mely szerint az összes szervezetnek ugyanazok a tagjai, és a szervezetek közötti együttműködés működik. Ez logikus, de nem gyakorlatias nézőpont. Az az igazság, hogy az említett szervezetek tagjai döntenek arról, hogy az adott szervezet együttműködjön-e vagy nem. Mi, a főigazgatók és főtitkárok, nekünk van mozgásterünk bizonyos fokig, de például az ILO tagok nem dönthetnek arról, hogy az ILO milyen mandátumot kapjon a vto ban vagy kapjon-e mandátumot. Én helyettük nem dönthetek. Az ILO és a VTO tagok ugyanazok, akkor ez nem probléma, ha az ILO-nak megfigyelői státusza van a WTO-ban, vagy fordítva, egyébként ez így is van, de rendben, viszont ez azt mutatja, hogy az ILO tagok még nem hozták meg az erre vonatkozó döntést. Ez azt jelenti, hogy az együttműködésnek korlátjai vannak, és a szervezetek tagai, tagjai döntenek arról, hogy hogyan lépjenek. Protekcionizmus, ez igen tág téma, és itt két dolgot kell megkülönböztetni. Néha ezeket tisztázni kell. Először is vannak -e nemzetközi szabályok, melyeket az országoknak be kell tartaniuk. Másodszorban az országok betartják-e a szabályokat, ha léteznek szabályok. De ami az első kérdést illeti, ne felejtsük el, hogy nagyon sok olyan terület van a kereskedelemben, az üzleti világban, amelyet nemzetközi szabályok nem szabályoznak, vagyis nincs VTO megállapodás a korrupcióról, pedig mindannyian tudjuk, hogy a korrupció probléma a kereskedelem, az üzletkötés során a Föld nagyon sok országában. Vannak szabályok a vámokról, a szellemi tulajdonról, a befektetésekről, ezek nem VTO, hanem kétoldalú szabályok. Hogyha úgy gondoljuk, hogy néhány említett gyakorlatot nemzetközi szabályokkal kell megregulázni, akkor a szuverén nemzetállamoknak kell megállapodniuk ebben. Először is abban, hogy mandátumot fogadnak el a szabályok megtárgyalására, másodszorban pedig az a kérdés, hogy sikeresek-e az erre vonatkozó tárgyalások. Van egy másik kérdés, ha vannak szabályok, betartják-e őket? A VTO igen erőteljes rendszer ebből a szempontból, az egyetlen olyan szereplő, egyetlen olyan szervezet, amely esetében a nemzetközi kötelezettségeket felülvizsgálják, monitorozzák, és ha szükséges, akkor még erről pereket is, ezekkel kapcsolatosan pereket indítanak. Vagyis kötelező a WTO döntéseit betartani. De ha felmerül a kérdés, hogy valamelyik ország jogosan vagy nem jogosan teszi ezt, akkor először is meg kell nézni, hogy van-e szabály arra a tevékenységre vonatkozóan, és hogyha igen, akkor azt a szabályt a WTO rendszeren belül mindenképpen végre kell hajtani. Egyébként ez Kína esete. Kína eleget tette az e- kötelezettségeinek, igen, de mit nem tett meg? Ha nem tette ezt meg, akkor bármely WTO tag bíróság elé citálhatja Kínát. Egyébként az ügyek perek felét megnyerte Kína a WTO-ban, a másik felét pedig elveszítette. Langen úr. A kétoldalú hatékonyabb -e, mint a többoldalú volt a kérdés. Legyünk pragmatikusak. A világkereskedelemnek hány százalék politikát bonyolítják kétoldalú megállapodások alapján. 15%-át. 85% a világkereskedelemnek a multilaterális kereteken belül zajlik. E-, elméletben 15% a bilaterális, de nagyon bonyolultak a bilaterális megállapodások, ezért a gazdasági szereplők jól meggondolják, hogy ezt az utat választják -e. A hatékonysági kritériumokat kell figyelembe venni, ez megéri-e, ez általában pénz és energia igényes, és éppen ezért ezt a fajta kereskedelmet csak részben folytatják az érdekelt felek csoportja, Lange úr kérdezett erre, mivel foglalkozik ez a csoport, vagyis a kereskedelem előtt milyen akadályok állnak ma, és melyek állnak majd holnap. Megvan a mi menetrendünk, nyitott kereskedelem, növekedés, fejlődés, szegénység csökkentése érdekében biztonságos kereskedelem folytatása, valóban azzal foglalkozunk, ami számít a kereskedelmi nyitottság, kereskedelem megnyitása szempontjából. Ez olyan elmélkedés, gondolkodási folyamat, amelyet az említett csoporton belül szeretnék elindítani, és a csoport összetételét a közeljövőben fogom bejelenteni. Berder asszony a GSP-vel kapcsolatosan kérdezett az általános preferencia rendszerről. Multilaterális, bilaterális, unilaterális módon lehet a kereskedelmet szabályozni. A GSP unilaterális módja a kereskedelem szabályozásának. Az EU, az USA specifikus preferenciákat nyújt ezen belül néhány ország számára olyanoknak, amelyek bizonyos feltételeket betartanak, olyan feltételeket, amelyekről az EU vagy az USA döntött, és amelyeket be akar tartatni ahhoz, hogy preferenciálisan hozzáférjenek az EU vagy az USA piacára. Melyek ennek a kritériumai? Van egy szabályunk a WTO-ban, amelyet a feleviteli testület megvizsgált. Most ezt ne szóruszóra vegyék, amit mondok, mert akkor a ügyvédeimnek gondjaik lesznek ezzel. Hát, csak hozzávetőlegesen szeretnék erről nyilatkozni. Bármely kritériumot használhat valamely fél, azzal a feltétellel, hogy ezek világosak, objektívek és átláthatóak. A feleviteli testület így nyilatkozott meg egy olyan peres ügyben, amelyet még egy általam jól ismert biztos idején folytattak. Itt az EU vesztett a WTO-ban. Arról van szó, hogy India ellen diszkriminatívan lépett fel EU, ezt India gondolta így, tehát most már van erről határozat, van joggyakorlat, és bármilyen kritériumokat lehet alkalmazni, ha csak nem bizonyos adott célokkal választottak ki bizonyos formákat. Sádó úr nagyon gyorsan kudarcnak nyilvánította a multilaterális rendszert, ez létezik, 60 évvel ezelőtt hozták létre, tárgyalások során a rendszer megvan, ezt alkalmazzuk. A kilencedik módosítás vagy kiadás még nem történt meg, nem mondanám, hogy halott ez a folyamat, hanem inkább megtorpant, és tudjuk, hogy a nemzetközi életben vannak olyan pillanatok, amikor a tárgyalások nem folytatódnak, és én ebből nem vonnék le általános következtetéseket a multilaterális rendszer erényeiről vagy kudarcáról. Tudjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem során ma még mindig a multilaterális rendszer működik. De tudunk-e itt előre lépni a, annak ellenére, hogy az USA és Kína között történt ez a megtorpanás, nem sikerül megállapodniuk abban, hogy multilaterális szinten egy feltörekvő ország esetében milyen mit lehet megtenni. De szerintem ki lehet mozdulni a holdporról, hogyha sorra vesszük a témákat, egyiket a másik után. A közbeszerzés politikai, kereskedelmi politikai eszköz, igen, a WTO szerint ez többoldalú megállapodás kérdése. Vannak, akik erről lemondtak a viszonosság alapján, és elfogadták azt, hogy a közbeszerzési piacuk egy részéről lemondanak. A közbeszerzési piac eh, szabályozása megvan, az összes VTO tag számára ez lehetséges, mindaddig, amíg elfogadtak bizonyos szabályokat, eh, ellentételezve a partnereik által elfogadott eh, szabályokat. Egyébként a VTO minden egyes tagja maga dönthet arról, hogy érdekében áll-e az, hogy belépjen ebbe a klubba, oda, ahol a közbeszerzéseket bizonyos feltételek mellett a tagok egyes ágazatokban, bizonyos mértékben, bizonyos állami egységek előtt megnyitották. A következő időpont Kína csatlakozásának időpontja. 20-30%-ban Kínában megnyitották a közbeszerzéseket, 100-200 milliárd dollár per év értékben a kereskedelem előtt, tehát megnyitották a közbeszerzési piacuk egy részét. Ami a CO2, a széndiokszid kibocsátás illeti, megértem, hogy miért fontos önnek, Zsáló úr, ez a téma. Önök, európaiak, igen komolyan tekintenek erre a kérdésre. Én közelről figyelemmel kísérem a nemzetközi kereskedelem, az európai nemzetközi kereskedelem tartalmát, és vannak számadataim, amelyek azt sugalják, hogy a CO2 tartalma az európai exportnak valószínűleg magasabb az EU import CO2 tartalmánál, valószínűleg. És ezen feltételeket figyelembe véve nagyon oda kell figyelni arra, hogy önök hogy lépnek majd etéren. Mert hogyha ez igaz, és szerintem igaz, akkor a környezetvédelmi konklúzió az, hogy az EU-nak csökkentenie kellene az exportját, és az importját növelnie, de vigyázzat, mert ez egy középkori merkantilista eszme, és éppen ezért ezt óvatosan kell kezelni. Szerdi úr, minden attól függ, hogy mire is törekszünk, mit keresünk itt a plurilaterális ügylet hozzájárulhat a multilaterálishoz? Igen, bizonyos feltételek mellett. Nézzük a szolgáltatásokat. A valóságban a WTO szolgáltatási megállapodása a kereskedelem megnyitásáról, ez mindig többoldalú volt, 30-35 tag van a wto belül, amely aktívan tárgyal erről a szolgáltatási piac megnyitásáról, és amikor elérik a kritikus tömeget, a 80-85%-ot a világkereskedelemben a szektoron belül, akkor ezt megnyitják más tagok előtt is ezt a piacot. Tehát természetesen ez a multilaterális kereskedelem megnyitásához hozzájárul. Ez egy OECD féle többoldalú szolgáltatás kereskedelem, de ott a kérdés, hogy van-e ennek haszna, van -e ennek ára, összehasonlítva az OECD országok nyitottsági szintjéhez, egymás közötti nyitottsági szintjéhez. Szerintem ez akkor érdemes folytatni, amikor a legtöbb szolgáltatás megnyitása hasznos lenne mindkét kereskedelmi partner és az országok számára is, beleértve a nagy feltörekvő országokat is. Ha ezt felvetjük, akkor visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogy mit teszünk az USA, Kína, Brazília, India vonatkozásában. Hát most éppen eh, emiatt eh, álltak le a tárgyalások. Úgyhogy ez nem mágikus megoldás. Oroszország amikor Oroszország a WTO-hoz csatlakozik, a feltételek között nem találunk olyan pontokat, mint Kína esetében, amikor az éves végrehajtási felülvizsgálat szerepel a megállapodásban. Oroszországnak viszont mit kell tennie? A kereskedelmi rendszer rét a VTO társértékelése alá kell vetnie. Ez négy évente történik a kereskedelem politikai felülvizsgálat keretében. Ez volt a feltétel. Bármely kérdés, bármely tag Oroszország kereskedelmi rendszerével kapcsolatosan felvethet, a titkárság jelentést készít, és a kérdésre választ kell adni. Solc úr fontos kérdést vetett fel a multilateralizmus jövőjéről. Sokszor az az érzésem, hogy a meghallgatás esetén ma délelőtt is azt, sokszor azt mondják, hogy nem volt sikeres a multilateralizmus, kudarcot valót, valami más találjunk ki. De legyünk őszinték. Az a multilaterális kereskedelem, amely sok éven keresztül működött, az nem volt túlságosan multilaterális. A probléma ott kezdődik, amikor valóban multilaterálissá kell válni. Az EU és az USA, a Nemzetközi Kereskedelmi Rendszer vezetői, ez bizonyos szempontból multilateralizmus volt, és ez most egy másfajta multilateralizmussá alakult, amikor Kína, India, Indonézia és mások szintén beleszólnak a rendszerbe. Legitim óhajuk, hogy a vezetésben részt vegyenek. Hát ez itt a bökkenő, és ehhez új megállapodások, új megoldások kellenek a kereskedelemben, a valuta szempontjából, a szellemi tulajdonlás szempontjából mindenütt. Mi forog itt kockán, meg kell találni az új egyensúlyt, a világ megváltozott, és a világ szabályain is változtatni kell. És szerintem ez a valós kérdés, a két vagy több oldalú kiúttak az alap problémából. Ezek nagyon könnyű kiutak vagy menekülési pontok, de a globális kihívókat, kihívókkal nem lehet felvenni a versenyt, hogyha ezekre a kérdésekre nem válaszolunk. Különböző fejlettségi szintű országokról van szó. Most már nem olyan egyszerű világban vagyunk, amikor a gazdag országok erősek voltak, a szegények meg gyengék. A világ megváltozott, most szegény országok nagy hatalommal rendelkeznek, és ez mindig továbbra is változni fog, mindenkinek ehhez igazodnia kell. Azerbajdzsán, mint minden csatlakozási tárgyalás, ez is hosszú, és ennek gyorsasága az energia szintjétől függ attól, hogy mennyi energiát tudunk belefektetni, mennyi energiát tud egy ország a csatlakozása érdekében összpontosítani. Azerbajdzsán esetében ez a csatlakozás ez nem rövid távú Kína esetében annak, eset, annak idején Kína igen specifikus kötelezettségeket vállalt, egy fejlődő ország esetére nézve specifikus kötelezettségeket, messze ment azon, mint amit Indonézia, India, Brazília, Dél-Afrika vállalt, a, egyébként ez az ország utóbbi tagja volt a WTO-nak, és egészében véve a vállalatkötelezettségeknek eleget tettek, de a VTO szabályok nem tartalmazzák az üzletkötés, a kereskedelem összes szabályait. Manfield úr, szerintem a fordulóban bekövetkezett megtorpanásnak nincs köze a különböző eljárásokhoz, intézményekhez és a szavazat joghoz. Most bizonyos problémákat többségi szavazással nem tudunk megoldani. Egyébként a vto ban konszenzus alapján szavaznak, és bármit, ha meg akarunk változtatni, konszenzusra van szükség, és ez hatalmas politikai és egyéb kérdéseket vet fel. Önnek is tudnia kell ezt az EU-ban. 50 évre volt szükség ahhoz, hogy a kettős többség rendszerét elérjék, és ez a kettős többség rendszer még mindig nem mindenre érvényes, minden EU tevékenységre. A probléma nem az eljárásokkal kapcsolatos, hanem politikai jellegű, politikai energia kérdése ez, és az a kérdés, hogy országok bizonyos megállapodásokat kötnek, amelyekhez a parlamenti hozzájárulás szükséges. És ez így lesz a jövőben is, a WTO szerződései nemzetközi jellegűek, és ezeket megfelelő hazai eljárásokkal kell ratifikálni. Akta, ez a WTO-n kívül áll, úgyhogy ehhez nem fűzök a WTO nevében megjegyzéseket. Még a vto ban nem volt erről vita, de elképzelhető, hogy lehetnek itt egybecsengések az akta és a kereskedelmi megállapodások között. Igen, kényes kérdésről van szó, és én itt etéren semleges kell, hogy maradjak. Bagyasszony, az európai vállalkozóknak szóló üzenet, ha megnézzük az üzleti szinteret egészen egyszerű. Az európai vállalkozóknak óriási növekedési potenciálja van a jelenlegi világban. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyesek nagyon jól boldogulnak, mások kevésbé jól, igaz. De miért van az, hogy azok, akik teljes mértékben részesülnek a fejlődő országok növekedésében, miért sikerül ez nekik? Azért, mert olyan termékeik vannak, ott vannak a piacon, ott van a know-howjuk, és mindezeknek hála csodálatosan sikerül a piacot bővíteniük, és versenyképesek. A lényeg különben az, Európa esetében a lényeg nem az ár versenyképessége. Nem hiszem, hogy Európa ipari, kereskedelmi politikájának lényege leszorítani a béreket. A versenyelőny nem az árral kapcsolatos. És itt a közpolitikának igenis, az állami politikának szerepe van. Andreas Beria asszony kérdezett a halászati támogatásról. A WTO-ban itt leálltak a tárgyalások, erről leálltak a tárgyalások. Két tábor van. Ismerik a vitát, nagyon jól ismerik, hogy mi folyik a WTO-ban. A halászok barátai vannak, meg a halászok barátai. A kínaiak, japánok, koreaiak, a halászokat támogatják, az amerikaiak, a peruiakat, az argentinok, a az új-zélandiak pedig a halakat támogatják. Az Európai Unió eddig gondosan elkerülte a tárgyalások során, hogy eldöntse, hogy a halakat vagy a halászokat támogatja. Mr. Kamal szekuláris megközelítés. Nyilván ez az egyik lehetőség. A szektorális megközelítés nyilván egy lehetőség, ezért tart itt a tárgyalás, ahol a kémia, vegyipari gépekről például. Van, amikor ez működik, van, amikor nem. Ezt az utat valójában végig kell járni. Egyes tagjaink ezt próbálják tenni a szolgáltatásokban. Ez egy potenciális út, amelyet a múltban már felétetünk a Telekom megállapodás például. De hát nem lehet mindig nyertesnek lenni. Ami pedig végül az orosz, belarusz, kazasztán kérdést illeti. Nos, Oroszország, Kazasztán, talán Kirgizisztán, már beléptek, vagy be fognak lépni a WTO-ba. Egyesével. Nem a Vámúnió egyezett meg a WTO-val, hanem a tagok folytatták a tárgyalásokat. A Vámúnió szabályozza a kereskedelmi politika egy részét ezekben az országokban, egy másik része pedig nemzeti kompetencia kérdés ezen országok számára, a Vámunió tagjai számára, hogy mennyit fogadnak el a kötelezettségekből. Ez a Vámuniós tagságtól függ. A két kereskedelmi szintet valahogy egyeztetni kell. Általában az a szabály, hogy a Vámunió az VTO plusz tehát normál esetben nincs probléma. Ami pedig a belarusz tagságot illeti, belarusz a ö, csatlakozásnak az útján jár. Ugyanez válaszom Azerbajdzsánnal kapcsolatban. Ez kilátás, de még idő kell hozzá. Elnök, köszönöm szépen. Ez az eszmecsere vége Pascal Lamival, könnyű megérteni, hogy miért soha nem csalódás az ő jelenlétét. Köszönöm szépen a világos állásfoglalásokat. Sok szerencsét kívánok viszontlátásra. Köszönöm. Nos, néhány perc maradt a koordinátorok üléség. Két témát együtt vitatunk meg, ugyanaz az előadó. Európai Unió is egy ország között létrejött az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek a kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megalapodás. A közép-afrikai köztársaságról és a libériai köztársaságról van szó. Ez ajánlást tervezett a két nemzetközi megállapodással kapcsolatban megkapták a tervezetet. Elizabeth Köstinger az előadó az EPP részéről. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Kérem, engedje. Én nem ö, jobbra ülök öntől. Ö, köszönöm szépen. A következő javaslatot tenném. Lehetne a két jelentést együtt bemutatni. Ugyanaz ugyanis a céljuk. Azt hiszem, hogy a két ügy találkozhat. Gondolom, az a képviselőtársak számára nem probléma ami a flektet illeti, az erdészeti szabályozás. Nos, ebbe bevesszük az illegális kivágás ellen intézkedéseket, és a harmadik országokkal való kapcsolat korlátozása is benne van. Csak hogy nem megbízhatóak az adatokat, nem tudjuk, hogy mekkora ez az illegális tevékenység. Az OECD több mint 150 ezer milliárd euróról beszél legális kereskedelemről, és az EU az egyik legnagyobb importőre a fának. Az illegális fát 1,5 milliárd euró erejéig hozzák be. A fatermelők óriási jövedelem veszteséghez az ő tevékenység óriási bevételveszteséghez vezet. Az Európai Bizottság 2003-ban egy akciótervet javasolt, közösségi akciótervet, a FLECT tervet, amelynek célja a kínálat és a kereslet felmérése a fa termelő országok hadd gondolják végig erdészeti politikájukat, és részesítsék előnybe a fejlesztési támogatás. A másik lehetőség a licenc, amely lehetővé teszi, hogy csak a legálisan kitermelt fát importálják Európába. Az akcióterv együttműködést javasol magán és közférabeli szereplőkkel. Az első konkrét intézkedések a FLECT megállapodások területén fakultatív megállapodások. Ezek egy tanúsítványt tesznek lehetővé a legálisan kitermelt fá esetében, Liberia, Kamrun, Kongó, ezek az országok már megtalálták Malézia, Gabon, Demokratikus Kongó és Vietnám most tárgyalnak róla. Más államok Közép-Amerikából és Latin-Amerikából szintén kívánnak ilyen megállapodást kötni. A latin-amerikai missziót már beterveztünk, de eddig intézkedés nem történt. A bizottság tárgyalásokat kezdett, és 2010-től Kongóval és Kamerunnal önkéntes megállapodás kezdeményezett. A bizottság megerősítést vár a Közép-Afrikával és Libériával folytatandó tárgyalásokhoz. Itt fakultatív megállapodás lenne, és eddig jól haladt az ügy. A minisztériumok, a civil szervezetek és magánvállalatok is részt vettek a tárgyalásban, így nagyon széles körű az eszmecsere, a legtöbb témára ki lehetett térni a résztvevőket az ellenőrzésbe és a végrehajtásba is bevonták. Ez azt jelenti, hogy minden résztvevő gyakorlatilag csatlakozott. A közép-afrikai köztársaság példája mutatja a gyenge pontokat is humán erőforrásban, illetve anyagi erőforrásban, és ez idő kell, főleg amikor nincs megfelelő szervezet az ellenőrzésre. Ez azt jelenti, hogy nagyobb mértékben előnyben kell részesíteni, tehát még fontosabb lesz az ilyen területen történő megállapodás. A libériai köztársaságban és a közép-afrikai köztársaságban pozitívan alakult a politika. A FLECT és a FEDER közt megfelelő koherenciát kell biztosítani. A közép-afrikai köztársaságban azt tapasztaljuk, hogy nem csak fakultatív megállapodások vannak, hanem arra is koncentrálnak, hogy a fleknek megfeleljenek. Kívánatos lenne, hogy a jövőben az Európai Uniót jobban bevonják az erdészeti témájú döntésekbe. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy civil szervezeteket is bevonnak, különbözőképpen a tárgyalásokba és a civil szervezetek támogatják ezt a folyamatot. Örülünk ennek, de azt is szeretnénk, hogy a közép-afrikai közösség hatósága is támogassák a tárgyalásokat, mert pedig nem így van. Ezzel szemben Libériában már megvan a hatékony jogi keret a legálisan kitermelt fa tanúsítására. sok olyan pont van, amelyet tisztázni kell. A fakultatív megállapodások nem mindig úgy működnek, ugyanis ahogy szeretnénk. Például a közép-afrikai köztársaságban az ellenőrzést kell tudni jól megoldani. Örülünk, hogy a hatékony rendszer irányába indultunk el. Vannak magánfelhasználású licencek is, de ez a fakultatív megállapodás szellemének ellentmond. Köszönöm szépen! Elnök, nyissuk meg a vitát. David Martin kért először, először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevőként üdvözlöm melegen a jelentést, és örülök, hogy ezt mutatta be az előadóm. Ugyanaz a kérdés, mint amit Kongóval és Kamerunnal kapcsolatos jelentés kapcsán megvitattuk. Nagyjából egyetértek. Ezért nem térek ki külön-külön minden pontra. Ami a közép-afrikai köztársaságot illeti, megvan a megállapodás, de a benszülöttek helyzete aggodalomra ad okot az esőerdők magán ki aknázása a benszülöttek rovására történik. A föld tulajdon rendezését teszi ez szükségesé, Második megjegyzés, szintén közép-afrikai köztársággal kapcsolatos, meg kell bizonyosodni a felül, hogy megfelelően alkalmazzák is a megalapodást. Ami Libériát illeti, kicsit más a helyzet. A kollégák biztosan eh, emlékeznek, hogy eh, a ö, eh, nagyon súlyos 90-es harcok alatt polgárháborúban az erdők egy része megsemmisült. Nagyon örülök annak, hogy a libériai megállapodás a minimum szabvány fölé megy, környezetvédelmi szempontok is érvényesülnek. Ez nagyon pozitív. Remélem, hogy továbbra is monitorozzuk a közép-afrikai közságban történő fejleményeket, és azt, hogy ez a környezetvédelem szempontjainak is ö, megfelel. Ö, 2013-ban újabb, akkor már kötelező megállapodás várható. Ennek hasonló megállapodások már működnek Gánával, Kongó, Brazzavillal és Kamerunnal. Most pedig a következő hozzászóló szitányék jelnék, illetve Katrin lenne liberális. Köszönöm elnök úr. Én is szeretném üdvözölni ezt a kísérletet arra, hogy szabályozzuk a világ olyan természetes területeit, amelyet elképesztő mértékben és gyorsasággal használunk el, fogyasztunk, élünk fel. Kamerommal jártam, láttam a egy olyan illegális fatelepet, amely fizetett is adott, és illegális fát pakoltak éppen egy katonai teherszállító autóra. Mindig azon múlik a dolog, hogy nem is a szabályokon, hanem hogy azok, azon, hogy ezt át tudjuk-e ütetni a gyakorlatban, érvényt tudunk-e szerezni a szabályoknak megállapodásokban nincs hiány, rendszereink vannak, szabályaink vannak. A kérdés, hogy hogyan szerzünk ezeknek érvényt. Hogyha erre képtelenek vagyunk, akkor annyit sem érnek a szabályok, mint az a papír, amire írtuk őket. Az Indonéziával kötött hasonló megállapodással kapcsolatban hallottam olyan beszámolókat, miszerint irányunkba betartják a szabályokat, de Japán felé illegálisan kitermelt fát szállítanak nagy mennyiségben, mert Japánt annyira nem zavarják ezek a szabályok. Japánnal érdemes lenne elbeszélgetni ez ügyben, hogy miért sérti harmadik országokkal kötött megállapodásunk tartalmát. A legnagyobb aggodalomra mégis ad, az ad okot számomra, hogy egyre többet hallunk arról, hogy fa ap, ap, apríté, kaprított fa amely e, alapvetően melléktermék, és elsősorban a erőművekben használják, tüzelik el. Nos, illegális forrásból származó tehát épület forgácsot használunk persze az Európai Unióban is, de hogyha ez illegálisan egyszerre kitermett fából származik, akkor az nyilván nem azt megfelelő cél szolgálja. Patrick Merci à la rapporteur. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a szerűadónak is. David több kérdésre rámutatott. Volt egy olyan időszak, amikor a libériai fát embargó alá vették, mert ez a Sierra Leone-i háború finanszírozására szolgált, és közben tudnunk kell, hogy Nyugat-Afrikában ez a legutolsó esőerdő a biodiverzitás védelme szempontjából ez rendkívül fontos. Kiemelném azt is, amit David Martin az őslakosságról mondott, a Kongó folyó medencében lakó őslakókról. Ez is rendkívül jelentős kérdés. Az előadónak szeretném elmondani, hogy Kamerun és Kongó esetében sikerült vitát folytatni e kérdésekről a plenárison, és a tanácsnak, a bizottságnak plenáris ülésen fel tudtuk hívni a figyelmét arra, hogy sokkal hivatalosabbá kell tenni mindezt, és legitimebbé kell tenni azt, amit itt döntünk ami a bizottságot illeti. Miután Kamerun és Kongó esetében megtörtént az elfogadás, a bizottság elkötelezte magát arra, hogy tájékoztatni fogja az EP-t a megállapodások betartásáról, a FLECT megállapodásokról, és bevonja a civil társadalmat is, lehetővé teszi számukra, hogy kritikákat, bírálatokat fogalmazzanak meg a származási országukkal kapcsolatosan, ha szükséges. Az utolsó alkalommal volt egy ülés erről, de azután valahogy ez a láng, ez valahogy elaludt, és jó lenne, hogy kapnánk bátorítást, engedélyt arra, hogy utána nézzünk, mi is itt a helyzet, és az erőfeszítéseinket tovább folytassuk. Hang Chong Guet Helmut Scholz, tehát a GUE részéről. Köszönöm. Elnök úr, árnyék előadónk nem tud ma itt lenni, ezért én beszélek helyette. Arra kért kollégám, hogy bizonyos megjegyzéseit adjam el önöknek. Általában támogatjuk a Köszlinger asszony által felvázolt álláspontot és megközelítést mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy hatékonyan fellépjünk az illegális fakitermelés ellen, amely az illegális erdőírtáson keresztül roppant káros. Főként Libériával kapcsolatban szeretnénk hangsúlyozni az aggodalmainkat, amikor konfliktusok sújtották 2003-ig Libériát, jól dokumentált tény az, hogy részben a konfliktusok annak voltak köszönhetőek, hogy az erőforrások, természeti erőforrások főként a, az erdőkért folytak az összetűzések, folyt a harc. Fontos ezért szorosan figyelemmel követni a szabályok végrehajtását, méghozzá az érintettek, érdekeltek a helyiek, a helyi közösségek bevonásával, így kell érvényt szerezni a megállapodásnak, ezért az előadótól azt kérdezzük, az Európai Bizottság, ha rendszeresen beszámol nekünk a megállapodásokról, az elégségese, nem kellene éves jelentést kérnünk az említett aggodalmak miatt. Végezetül Libériában a lakosság 85%-a szegénységi küszöb alatt él. A szegények számára az illegális vakitermelés az egyetlen módja gyakran annak, hogy eltartsák a családukat, ezt, családjukat, ezt figyelembe kell venni. A parlamentnek és a bizottságnak ezért egy holisztikus megközelítést kell alkalmazni a szociális és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe véve. ami a helyi őslakosok helyzetét is eh, figyelembe veszi, ahogy az Zsadó kollega is említette. Amendments. Thank you, and now moving to the... Köszönjük az Európai Bizottság részéről, Faulkner asszony itt van közöttünk. Who is that? Mindketten integetnek. Kérem röviden, Merci. John Bruneval, Commission Européenne. Köszönöm, Európai Bizottság, John Bruneval a nevem. Köszönjük a szakbizottságnak azt, hogy odafigyel a megállapodásokra és támogatja a két megállapodást. Figyelembe vesszük a szakbizottság ajánlásait és a magyarázó megjegyzéseket, ami a közép-afrikai köztársaságot illeti először is az őslakosság kérdésében. Ez felvetődött a tárgyalások során is. Igen, pragmatikus információt tudok önöknek adni ma. Először is a közép-afrikai kormány tanulmányozza, sőt, még többet is tesz, a közösségi erdőket kívánja adni számukra, még nem tudja, hogy hogy, de foglalkozik vele. Másrészt egy sor szöveget kellene kidolgozni a jövőben, és ezek közvetlen kapcsolatban vannak a helyi lakosság jogaival. Másik kérdés, pénzügyi támogatás kérdése. Valóban az EU-nak támogatnia kell ezt, mert nincsenek pénzügyi elkötelezettségek a megállapodásban. Ezt a támogatást az Európai Bizottság nyújthatná. Egyébként 6,7 millió euróról döntött az Európai Bizottság a megállapodás megvalósítása érdekében, és különböző társulások, egyesületek, helyi ágazat és nemzetközi civil szervezetek is hozzájárulnak, azok, amelyek a közép-afrikai köztársaságban tevékenykednek. De a mi hozzájárulásunk, vagyis a tagállamok hozzájárulása alapvető ahhoz, hogy a megállapodás valóban létrejöjjön, megvalósuljon a FLECT megállapodás. Másik téma a CO2 kibocsátás csökkentése és az erdőpusztítás megalakítása, ami a FLECT-et illeti, ezzel kapcsolatosan mi másképpen gondoljuk, hogyan lehetne az erdőpusztítást és az erdők pusztulását megakadályozni olyan összefüggésben, ahol, amikor nincs megfelelő erdészeti irányítás. A FLECT és az erdészeti irányítás kérdése szorosan kapcsolódik a klímaváltozás elleni harc stratégiájához. Köszönöm, átadom a szót kollega nőmnek, Julia Falconinak, aki még kiegészíti az általam elmondottakat. Jó napot kívánok! Julia Faulkner vagyok az Európai Bizottság részéről. Rövid leszek. Liberia. For the past... Libériaiban folytatott tárgyalásokban évek óta részt veszek. Érdekes felvetéseket hallottunk, amelyek roppant, roppant relevánsak és aktuálisak tárgyalásokban a libériai kormány legfelsőbb szintje is eh, részt vesz, egész egyszerűen azért, mert ilyen szörnyű szerepet játszott a polgárháborúban az fa kitermelés és szeretnék eh, az Európai Unió segítségével újjáépíteni az országot. Az önkéntes partnerségi megállapodás ennek fontos összetevője lehet. Ahogy a tárgyalások alakultak, ahogy a kormányzat bevonta a helyi közösségeket a folyamatba, jelentés is rámutat arra, hogy a legkomolyabb kihívást a végrehajtás jelenti, e, a kapacitás hiány van, nem is kicsi. Megpróbáljuk úgy segíteni ezt a folyamatot, hogy e, forrásokat is biztosítsunk arra, hogy a szabályoknak a libériai fél érvényt szerezzen. Az Európai Bizottság 10 milliót ajánlott fel az Egyesült Királyság és más tagállamok további forrásokat Reméljük, hogy ez a folyamat eh, minél hamarabb beindul. Csak információképpen elmondom, hogy az első közös ülés se eh, a végrehajtási bizottságnak március végén Libériában kerül megrendezésre. Ugyanakkor egy megállapodás aláírásától eh, annak életbe lépéséig igen hosszú ratifikációs folyamat vezet mindkét oldalon. A parlament felé történő beszámolás kérdésében feljegyeztik az önök kérését. Minden megállapodásban szerepel egyébként egy klauzula, amely ezt a felelősséget rója a felekre, nyilvános beszámolókról van szó, és közös szakértői helyszíni vizsgálatokkal próbáljuk biztosítani azt, hogy a szabályok valóban átütetésre kerüljenek a gyakorlatban is. És nagyon szívesen látogatunk el önökhöz, és számolunk be arról, hogy hogyan áll Libériában az erdőgazdálkodási szabályok végrehajtása. Tehát, ahogy említettem, szívesen beszámolunk, célunk is, terveztük is, hanem is feltétlenül minden évben. Time. Köszönöm. Koordinátorok üléséből csípjük le ezt az időt, ezért kérem az előadót, hogy csak röviden, csak röviden. Vorsitzender, wirklich nur ganz kurz. Herzlichen Dank an... Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt ehhez az értekes vitához különböző érveket, véleményeket hallhattunk. Én szívesen folytatom ezekről az egyeztetést. Például az őslakosok érdekei védelme az egyik központi e, célunk, ehhez kétség sem férhet. Libériában 2003-ig polgárháború dúlt, és hogyha figyelembe vesszük az azóta bekövetkezett pozitív fejleményeket. Eh, ha megnézzük, hogy Európában mennyi ideig tart, még egy új szabályt átültetünk a gyakorlatba, akkor láthatjuk, hogy türelemre van szükség, de ezzel a körültekintő, alapos, türelmes hozzáállással eredményeket érhetünk el a plenárisra, mielőtt a téma a plenárisra kerül, természetesen megpróbálom figyelembe venni a kollégák eh, módosítóit, véleményét, és külön köszönöm az Európai Bizottság részvevőjének azt, hogy ennyire segítettek bennünket az egész folyamat során, és bármiféle információt kértünk, azt azonnal megkaptuk tőlük, ezt külön köszönjük, szokatlan el. Eh, szoros együttműködés. Köszönjük, mondja az elnök, aki kapcsolta a mikrofonját a módosítók benyújtásának határideje március 6-a este 6 óra, a szavazásra a tervek szerint következő ülésünkön, március ülésünkön kerül majd sor. a tanácsnak még a, a megfelelő dokumentum a parlamenthez ez ideig nem érkezett meg, erre még várunk a közép-afrikai köztársággal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a napirend végére eh, értünk, és folytassuk a koordinátorok ülésével, ehhez nem is szükségeltetik más